Ladies and gentlemen, let's start. Thank you very much for coming. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk el kell mondjam, hogy Bütikofer úrnak kevesebb karizmája van, mint Herman von Rompuynak. Tudom, hogy ezt el fogod mondani. Hát mindig kell lenni egy áldozatnak. A múlt héten Herman von Rompuy jelentés kapcsán meg hallgatnunk a költségvetési kérdéseket, és ezért itt a lehető legjobbakkal kell kezdenünk, de szerintem nagyon jó lesz a vitánk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy beszélhetünk az EU-Ázsia kapcsolatok kihívásairól és lehetőségeiről. Számos megközben van, Philomena Murray, Philomena, valóban klasszikus görög név. Nemrégiben a, a Brüzsi Európa Egyetemen is tanított, a Melbourne Egyetemen dolgozik, ezen kívül egy Jean Monnet is rendelkezik. Itt van közünkben Yeo Lei Vi, aki szingapúri EU központban ö, dolgozik. Ezen kívül a szingapúri Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében is kutat Jonathan Horszlák úr, aki átvágta magát a traktorokon, és a kínai, ő a kínai tanulmányokkal foglalkozik az Európa, a Brüsszeli Szabad Egyetemen. Szerintem ez egy rendkívül fontos vita lesz, hiszen ez, vagy ha talán lehetséges az is, hogy a legfontosabb kérdés az Európai Unió szempontjából, illetve az Európai Unió globális elhelyezkedése szempontjából. Az EU-Ázsia kapcsolatok nem csak kereskedelmi, gazdasági, hanem politikai súlyjal is rendelkeznek, ezért eh, meg kell vizsgálnunk azt, hogy Kína milyen szerepet játszik majd itt. Az elmúlt eh, napokban helyezték az első jetet az egyik repülőgép hordozóra, tehát ilyen szempontból is ez egyfajta szimbolikus vita. És meg kell vizsgálni azt is, hogy a csendes óceáni kereskedelmi terület az milyen lehetőségekkel rendelkezik, és ez számos kérdést vet fel, amit ah, meg kell vitatnunk, és Filomena Murray-t kérném meg először, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, Brock úr, köszönöm szépen, és nagy öröm számomra az, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen azt, hogy elhívtak erre a meghallgatásra. Azért öröm számomra, mert a doktorimat az Európai Parlamentről írtam, és egy és a múltban még dolgoztam egy parlamenti képviselő mellett is, tehát nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. 20 évvel ezelőtt eh, Bamacsor Ali azt mondta, hogy a politikai eh, szabadság által Ázsia is gazdaggá vált, ha bár ez túlzás, az európai, ázsiai tárgyalók különböző prioritásokkal rendelkeztek, és normákkal rendelkeztek, és ezek a különbségek le, jól láthatóak a kapcsolatokban is. Jelenleg olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek tektonikai elmozdulást okoznak a kereskedelemben, illetve a biztonság területén is egymással itt kell dolgozniuk, versenyképes versenytársakként, riválisokként is, de egymástól is függenek. Együtt kell működniük a multilateralizmus kapcsán is, annak érdekében, hogy megfelelő, hiteles tárgyalók legyünk Euró- Ázsiával, az Európai Uniónak meg kell mutatnia azt, hogy konzisztens üzenete van, konzisztens vezető szerepe van, és konzisztens módon közelíti meg a kérdéseket. A fő kihívás a másik eh, részről, a másik fél részéről, az ázsiai kontextus nem igazán látható, nem tudjuk, hogy hol vannak a, szövetségek, nem lehet tudni, hogy ki a fő tárgyalófél a másik oldalon. A, az ázsiai felhozata nagyon különböző, és ezért nem csak a szabadkereskedelmi megállapodások területén kell az EU-nak aktívnak lenni, amire most tárgyalnak, hanem vannak tárgyalások még a munka standardokról, különböző szabályozásokról, amelyek a piacra jutást illetik, de az Európai Unió nem szeretne, hogyha kizárnák az ázsiai testületeket, mint például az East Asia summit sem. Hogy ezt meg lehessen valósítani, ez az kell, hogy valóban partnerként tekintsenek az Európai Unióra, és egy olyan fajta modellre tekintsenek az Európai Unióra, mint amelyet érdemes követni. Tehát maguk a kapcsolatok nagyon komplexek, és sok esetben ellentmondásosak is. És az Európai Unió nagyon sokáig kereskedelmi partner volt, és regionális biztonság szempontjából nem tud sokat adni, viszont az Európai Unió nagyon is potenciális tárgyalófél lehet a nem hagyományos biztonság tekintetében, például a békefenntartó aspektusok tekintetében olyan kérdésekben, amikor az emberek mozgásáról van szó, vagy az élelmiszerbiztonságról van szó. Még akkor is, hogyha az Európai Unió a múltban kereskedelmi partner volt a fejlesztés, a segítségnyújtás, a politikai segítségnyújtás, a hagyományos és nem hagyományos biztonság megteremtése, és most már a feladatai közé tartozhat. Látnunk kell a szimetriát és az aszimetriát a kapcsolatokban. A szimetria főként arra vonatkozik, hogy képesek vagyunk a kihívásokkal szembenézni, fel kell ismerni az ázsiai partnereket úgy, mint egyen rangú feleket, akiknek megvan a saját egyensúlyozási képességük a régióban, de a szimetria vonatkozik az EU, Ázsia, illetve USA érdekekre, és az Európai Uniónak ki kell egyensúlyoznia Kínát és az USA-t a régióban, és azt mondanám önöknek, hogy még az Európai Unió megállapodása az USA-val a, a, a csendes óceáni térség részéről, ami nagyon hasznos volt, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ez ne eredményezze azt, hogy túlságosan is úgy gondolják, hogy ugyanaz a, az álláspontja az EU-nak, az USA-nak. Tehát az EU kiegyensúlyozhatja az USA-t, tehát segíthet megállapodások létrehozásában, de nem szabad, hogy azonosítsák teljes mértékben az USA beli partnerével. Az ázsiai partnereknek viszont nagyon fontos az, hogy több ázsiai képviselőjük legyen a G20-ban vagy más fórumokon. A politikai, gazdasági, biztonsági ö, problémák szempontjából, tehát fontos a szimetria, de a társadalmak szempontjából is tehát a jóléti államok itt vannak Európában, a jóléti állam koncepciója teljesen más, az emberi koncepció teljesen más itt Európában, mint Ázsiában. Tehát az Európai Unió sokkal differenciáltabb megközelítéssel rendelkezik ebben az aspektusban, mint az ázsiai tárgyalófelek. felek. Az európai Unió a regionalizmus kapcsán is eh, nagyon fontos szerepet eh, tölt be, viszont azt nem mindig fogadják eh, tártkarokkal a másik oldalon. A kérdés az az, hogy hogyan lehet egy olyan egységgel szemben nézni, hogy lehet egy olyan egységgel bánni, ahol nincsen közös biztonság, nincsen igazi intézménykiépítés, és hogyan tud az Európai Unió erre építeni. Ez a kérdés. Egyrésztről az Európai Unió támogatja az interregionalizmust, Ez már a rávezet engem a következő pontra, a szimetria kérdésére. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia azt, hogy valóban értékes partnere Ázsiának. A tárgyalásosra nem csak arról van szó, hogy ki közeledik, milyen fajta elképzeléssel, Nagyon fontos az, hogy ki lehessen építeni a bizalmat, és amit, amit ezeken a csúcs találkozókon lehet kiépíteni. Ez nagyon fontos a regionális együttműködések, megállapodások szempontjából. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy szüksége van az Európai Uniónak egy új ázsiai stratégiára. Nem hiszem. Az Ázsia annyira különböző, hogy itt inkább arra lenne szükség, hogy az Európai Uniónak sokkal több Kína stratégiai legyen. Vannak olyan politikák, amelyek egyre inkább terjednek a világon, de nem ismerik fel azt, hogy ez egy európai politika. Például a különböző segítségnyújtás kérdés, a donori tevékenység például azt sem ismerték fel, hogy a cunamik után is az Európai Unió segített sokat, tehát sokkal egyértelműben kell átvinni az üzenetet. Az Európai Uniónak ki kell állnia az emberi jogok mellett, de nem szabad, hogy csak prédikáljon erről. Nagyon megvan az meséje annak, hogy arrogánsnak, gyarmatosítónak vagy posztkolonálisnak bélyegzik az Európai Uniót. Az Európai Uniónak vannak tapasztalatai, nagyon fontos tapasztalatai, amelyeket meg lehet osztani, viszont megvan a veszélye annak, hogy egyfajta snob hozzáállást látnak az integrációban, és úgy gondolja az EU, hogy csak az EU modellát az integrációt követni. Az Európai Unió eléggé érett ahhoz, hogy felismerje azt, hogy súlyos problémái vannak az eurózóna krízise miatt, viszont még mindig egy nagyon megbízható partner, tárgyalófél, egy nagyon intelligens vezető, amely partnerként léphet fel az ázsiák számára a különböző fórumokon. Az Európai Uniónak egy koherens munkacsoportot kell létrehoznia ázsiai viszonylatban, az Európai Uniónak egy nagykövetet kell kinevezni az ASEAN-ba, aki az asean foglalkozna csak, illetve az ASEAN-ba való képviselettel foglalkozna csak Jakartában. Most, hogy az ezzel nem aláírtak egy együttműködési megállapodást, Emellett az Európai Unió egy úgynevezett governance compactot is létrehozhatna a régióban, amely megmutatna, hogy milyen fajta irányításra van szükség, milyen fajta kormányzásra van szükség, és Indiával, Ausztráliával, Új-Zélanddal, Japánnal együtt összefoghatnának. Úgy gondolom, hogy szembe kell nézni a 2001-es e, ilyen dokumentum kijelentéseivel e, is. Az Európai Uniónak az a legfontosabb, hogy hangulag szólaljon fel, politikákra, struktúrális koherenciára van szüksége. Ezen kívül az is fontos, hogy legyen egyfajta eh, legyen egyfajta személyi koherencia is, tehát tudják, hogy ki fog megjelenni a tárgyalásokon, milyen fajta elnök fog megjelenni, és eh, nagyon fontos az is, hogy a eh, feladatok is koherensek legyenek, tehát tudják, hogy ki mivel foglalkozik az Európai Unió részéről. Fel kell ismerni azt is, hogy a különböző régiókon belüli szövetségesek szerepe is változik. Együtt kell működni Ausztráliával, amely most már az otthonom, amely nemrégiben kiadtam saját politikáját az ázsiai térséggel kapcsolatban. Az Európai Unió július Törökiával szemben, amely főként a biztonságra és a politikai kérdésekre támaszkodott, az ausztrál kormány dokumentuma 300 oldalt foglal magába, és nagyon részletes elemzéseket tartalmaz Ázsiával kapcsolatban. Szerintem sokkal több elemzésre van szükség az Európai Unió részéről is, hogy milyen kihívások és lehetőségek vannak az ázsiai régióban. Tehát a legfontosabb ajánlás az az, hogy sokkal jobban kell ismerni Ázsiát itt Európában, jobban kell ismerni az iskolákban Ázsiát, jobban kell az egyetemeken foglalkozni Ázsiával, de az üzleti csapatokon belül is jobban kell foglalkozni Ázsiával, vannak transatlanti üzleti csoportosulások, együttműködések, ezekhez hasonlók kellene Ázsiában is. A második aspektus Ázsiának itt Európában, hogy van egy fantasztikus embercsoport, amelyek ázsiai háttérrel rendelkeznek, és akik európai állampolgársággal is bírnak, és ez nagyon jó lehetőség arra, hogy ezen embereket használjuk, az ő tudásukat, nyelvtudásukat, és ezt jól ki lehet aknázni az ázsiai tárgyalófelekkel. Az Európai Unió kifejleszthet egyfajta demokratikus hozzáállás, és Ázsiában a Governance Compact által, amit említettem, Meg kell mutatnunk, meg kell mutatni az Európai Uniónak, hogy hiteles például a BK közvetítések által, ilyen hasonló fellépést már láthattunk Burma esetében, és sok mindent csak már elérni, a multilateralizmus, kereskedelem, bilaterális, szabadkereskedelmi megállapodások, partnerségi megállapodások területén is. 1994-es első megállapodás óta sok minden változott. Az Európai Unió is megváltozott. A kérdés az az, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy ilyenfajta privilégiumra a területen, sokat lehet még tenni Ázsiában, de az Európai Unió kihasználhatja az erős pontjait, fel kell ismerni Eh, azt, hogy a szimetriát nem szabad, hogy csak prédikáljanak bizonyos dolgokról, és mindenképpen ösztönzést kell alkalmazni a kapcsolatok során. Az Európai Unió nem egységes tárgyalófél, viszont koherens lehet, és erre kell építeni. Az Európai Unió bizonyos elvekre épül, viszont nagyon fontos az, hogy ezt ne értsék félre, és ne értelmezzék félre, úgyhogy Európa arrogáns, inkább a soft power elemekre kell építeni, az oktatásra, a tudás átadására, azokra az ázsiai származású európaiakra kell építeni, akik itt élnek, az NGO-kkal kell együttműködni, szembe kell nézni az Európai Parlament eh, tehát érintő kritikákkal is, hogy túlságosan közel állnak bizonyos NGO-kkal. Szerintem az Európai Parlament szerepe főként az irányítás tekintetében kritikai fontosságú. Az ezen nagyon jó eszköz, nagyon sok lehetőséggel rendelkezik, de mindennyire, minden esetre több munkát kell még tenni. Tehát az Európai Unió, az Európai Parlament milyen üzenetet adhat át Ázsiának, a koherencia, a konzisztencia üzenetét, hogy felismerve az eurózóna problémáit az egy olyan fajta kihívás, amelyről beszélnünk kell az ázsiai barátainkkal, és ezt kell üzenni az Európai Unió szempontjából. A transatlanti partnerség kapcsán is vannak kihívások, milyen fajta szabályozó regionalizmus tud az Európai Unió megvalósítani, és hogy Kína hajlandó-e csatlakozni ehhez a megállapodáshoz. Van, tehát nagyon zsúfolt ez az ázsiai ö, táj. Nem csak kellett ázsiával kell szembenézni, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mit tesz az USA, illetve ugyan így meg kell vizsgálni India szerepét is. Tehát Ázsia rendkívül különböző jellegű terület, különböző politikát kell alkalmazni, viszont egy, egyértelmű üzenetet kell küldeni az Európai Unió részéről. Köszönöm szépen. Jó Hui következik. Uh, thank you very much for inviting me uh, to this. Köszönöm a meghívást erre a nyilvános meghívás, nyilvános meghallgatásra. Mindenképpen jó jelnek vélem, hogy a parlament érdekli a téma, mert a parlament a Lisszaboni szerződéssel nagyobb jogköröket kapott számos Európai Uniós szakpolitikában, és az Európai Parlament szerepe ahhoz, hogy megértsük Ázsiát, és partnerének tudja ezt Európa, mindenképpen fontos szerepe van tehát a parlamentnek. Filomena is utalt rá, hogy Ázsiát általános szinten partnerének kéne, kell, kéne tudnia az Európai Uniónak minden területen. Nos, látják, milyen színes ruhában jöttem. Nagyon sok színes folt van rajta. Hogyha megpróbálunk meleg, melegben marad, ha megpróbálunk nem fázni a hideg Brüsszelben, akkor ez azért nem elég, ennél többre van szükség. Nos, ugyanez igaz az EU-ázsiai kapcsolatokra. A 20. században számos platformon kötelezett, közeledett egymáshoz a két kontinens, interregionális párbeszéd az EU és az ASEAN között, új fórumok, mint például az Ázsia-Európa konferencia, Laosban nem volt, nemrég volt a legutóbbi ülésig, aztán Kínával, Japánnal, Indiával kétoldalú kapcsolatok. A 21. század második évtizedében még mindig van egyfajta olyan benyomás az embernek, hogy az EU-Ázsia kapcsolatok még nem értek meg eléggé, még nem teljesítették ki eléggé. De miért van ez így? Talán azért, mert nem tudjuk elfogadni egymás különbségeit, és az a párbeszéd, ami eddig kialakult, még mindig inkább retorikai gyakorlat, mint tartalmi. Hogyha szeretnénk gyümölcsözős, meleg, mindegy két fél számára gazdagító kapcsolatot a két föld, földrész között, akkor hosszú távú jövőképre van szükség, meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet pozitívan befolyásolni ezt a párbeszéd. Miért mondom azt, hogy hosszú távú kitekintés? a politikusok általában rövid távra gondolnak, de én mégis hosszú távról beszélek, mert a sok szép szó ellenére, a, és, és sok elemzés ellenére, hogy az Európai Unió gazdaság válságban van, az Európai Unió még mindig nagyon fontos gazdasági szereplő és tényező. Az EU gazdasága tehát jelen van, de az első gazdaság továbbra is növekszik. Tehát egymást nem tudjuk ignorálni, mindenképpen fenntartható partneri viszonyra van szükség. Azt hiszem, hogy pragmatikus megközelítésre van szükség. egyenlő felek közötti párbeszédre van szükség, ezt Filoména is említette, tehát nem prédikálnunk kell, és különbségeinket is számba kell venni, illetve az elvárásainkat is megfelelően kell alakítani. Sokat beszélünk arról, hogy hogyan látjuk egymást, de azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy ismerjük egymás prioritásait, egymás érdekeit, ettől még az, a különbségek nem tűnnek el, de fontos, hogy ezekkel foglalkozzunk, hogy ezeket megpróbáljuk kezelni, és az, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, ez a, ez a lényeg. De mit is várunk egymástól? Nos, azt hiszem ez mindennél fontosabb. Mit próbálunk elérni ezzel a partneri kapcsolata? Egyébként úgy vélem, hogy Európában és Ázsiában is nagyon komoly változásokról beszélhetünk illetve a környezet, a konszextus is változik. Mind a két földrész előtt nagyon komoly kihívások vannak. Európában demográfiai kihívások, az államadóság problémájú, Ázsiában pedig a ö, társadalmi különbségek nőnek, de vannak más problémák is. Az a veszély áll fenn, hogy mindenki csak saját magába fordul, mindenki magába fordul, csak a saját problémáival törődik. Így egymást ignoráljuk, és nem próbálunk meg közösen megoldást keresni. Egyébként a problémáink sokban közösek. Együtt kell működnünk, hogy a kihívásokat leküzdjük. Azt hiszem, hogy függőségünkről, kölcsönös függőségünkről is el kell gondolkozni, és arról azon is, hogy hogyan lehetne a partneri kapcsolatunkat egészségessé és maga és ö, hosszú távúvá tenni. Úgy gondolom, hogy a két földrész történelmét, történelmét, hagyományait mindenképpen figyelembe kell venni. Ázsiának nincs igazi kollektív hangja, ezt mondta Filoména. Hatalmas földrész ez, nagyon összetett, és nagyon sok párhuzamos intézmény van a, van a két, van az Ázsiai régióban nagyon sokszor átfedés is van az intézmények között. Az asean ismerik. Az ASEAN egyre komolyabb partnere partner abban, vagy szereplő abban, hogy Ázsiai jövőjéről beszéljünk. Úgy gondolom, hogy a különböző regionális fórumokon mindig is nagyon komoly szereplő volt és lesz az ASEAN, tehát hogyha valamit szeretnék Ázsiával akkor kezdeni, akkor az ASEAN keresztül is kell ezt tenni. Nagyon fontos a kölcsönös tisztelet, erről már azt hiszem beszélünk, tehát egyenlő partnerek, part, partnerek perbeszédé van szükség az EU-nak, EU-nak ez kell venni a fáradtságot, hogy meghallja, hogy, az, hogy az ASEAN-ban mi a fontos, nem szabad kioktató módon viszonyulni az ASEANhoz, hogy milyenek, mik az EU értékei, stb. stb. És az EU-nak azt is ki kell nyilvánítani az ASEAN felé, hogy miért érdekli őt ASEAN. Értenünk kell egymás prioritásait, illetve tudnunk kell kezelni a különbségeket is. Az ASEAN-nak és az EU-nak is a retorikát félre kell tudni tenni, és sokkal nyitottabbnak kell lenni a különböző párbeszédekben. A elvárásokat is meg és tudni kell kezelni. Ázsiában különböző hangokat lehet hallani, és az egyik alap ázsiai elvárás az, hogy hogy az Európai Unió megoldja az eladósodás problémáját, hogy határozott lépéseket tegyen a probléma felszámolása érdekében, illetve hogy, hogy együtt lehessen végre dolgozni az EU-val, hogy stabilizálja a két földrész együtt a e, világgazdaságot, illetve az árakat stabilizálja. Azt gondolom, hogy a, egy föntarthatóbb gazdasági modell e, kidolgozása és közös munkalapja, illetve a szociális különbségek növekedése, a munkanélküliség egyre nagyobb mértéke is közösen megoldandó. Az ázsiai és európai kormányoknak szakpolitikai tapasztalatcserére kell, hogy sor kerítsenek az oktatással kapcsolatban, hogy a fiatalok megfelelően képzettek legyenek, mert a megfelelő vállalkozó szellemük, amely elengedhetetlen egy ilyen gyorsan változó világban. Tehát az oktatásban, a kutatás fejlesztésben nagyon fontos az együttműködés a két, földrész között. A, azt hiszem, hogy a globalizáció megmutatta, hogy még a régiókon belül sem lehetnek függetlenek a nemzetállamok, tehát függünk egymástól, és a különböző kihívásokat közösen sokkal jobban meg tudjuk oldani. Várom a vita folytatását. Köszönöm szépen! Hué asszony, most Jonathan Hoszlá következik, tessék. Köszönöm szépen, Butikófer úr. Rövid előadásomban három érvet szeretnék felsorakoztatni. Először is az EU nem profitált eleget Ázsia felemelkedéséből az elmúlt évtizedben. Másodszorban garantáltnak nem tekintetjük azt, hogy a következő években ez így fog történni. A harmadik érvem pedig az, hogy nagyon komoly szomszédsági politika és kicsit túl vékonyka Ázsia politika jellemzi az EU-t. Azt hiszem, hogyha egy új stratégiát akarunk, akkor először is meg kéne néznünk, hogy például mit kaptunk Ázsiából az elmúlt években. Körülbelül 100 kereskedelmi misszió volt évente, 650 milliárd euró beruházás történt Ázsiában. De hogyha a kereskedelmi mérleget, mérlegeket nézzük meg, hiszen a döntéshozókat ez érdekli, akkor látjuk, hogy még mindig negatív a szaldónk Ázsiával kapcsolatban, annak beruházások ellenére, annak ellenére, hogy nő a kereskedelem. Még mindig azt látjuk, hogy az EU igazából nem e, képes az Ázsihez szűződő partneri kapcsolatát pozitívra fordítani. Ez e, Kínával kapcsolatban is e, igaz, és minden ázsiai gazdasággal kapcsolatban ez a helyzet. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, fontos látnunk azt, hogy nem igazán a normák konvergenciája felé haladunk. Japánban, Japán az ENSZ közgyűlésének, illetve az emberjogi tanácsnak a tagja, de látszik, hogy nagyon messze van Európától a ezen a területen tartott prioritásai kapcsán. A biztonság együttműködés, koordináció, nagy nemzetközi kihívások számos teret kínálnak az együttműködésre. Következő kérdés a percepció kérdékel, és itt sem vagyunk nagyon jók. Hogyha fontos ázsiai országokat nézünk, 2010 és 2012 közötti időszakot összehasonlítjuk 2006 és 2008 közötti időszakban, akkor látjuk azt, hogy az európaiak szemében inkább Ázsia eh, kevésbé fontosnak tűnik. Összességében, hogyha EU-Ázsia partneri kapcsolatának az elmúlt évtizedét nézzük, nem nagyon biztató a kép, amit látunk. Foglalkozunk kicsit a jövővel. Abból indulok ki, hogy Ázsia elég mozgalmas jövő elé néz. Láthatunk már előre is számos turbulenciát, elég viharos időszak jön. Először is a nem kiegyensúlyozott növekedésnek megvannak a maga korlátai. És Kínával kapcsolatban minden okunk megvan arra, hogy komolyan aggódjunk. Úgy tűnik, hogy Pekingben nincs konszenzus az a kapcsolatban, hogy hogyan kezeljék az egyensúlytalanságokat. És miután Ázsia többi része egyre inkább függ ettől a nagyon megbízhatatlan növekedési motortól, Kínától, sok ázsiai országban a politikai elitek egyre nagyobb társadalmi nyugtalansággal, gazdasági bizonytalansággal néznek szembe, és a legitimáció hiányával is. A következő elem eltolódás a hatalmi egyensúlyokban. Az előttem szólók ezzel beatóan foglalkoztak. Kína eh, előre törése kapcsán eltolódik a, eltolódnak a hatalmi viszonyok, vagy megváltoznak a hatalmi hangsúlyok. Nem tekintem garantálnak az sem, hogy az a világos hidegfejű előre törekedés, ami mostanában jellemző, jellemzi, vagy eddig jellemezte Kínát és az ázsiai hogy ez folytatódik, már látjuk az szigetekkel kapcsolatos vitákat, és elég e, sok a kétértelműség a stratégiák tekintetében nő a politikai bizonytalanság, van e, együttműködés, de ugyanakkor egyre erősödik a nacionalizmus is, ami megnehezíti az együttműködést. Ami Európát illeti, tíz nagy kihívást eh, soroltam fel, nem kívánok részletesen foglalkozni mindegyikkel. Azt hiszem az elsőre kicsit jobban oda kell figyelnünk. Arra kell számítanunk, hogy az ázsiai felterekvő országok, nem csak Kína, hanem India is egyre inkább elmozdulnak egy egyre erőteljesebb gazdasági nacionalizmus felé és megnyílhat az útja a gazdasági reformoknak is, de egyre inkább a pénzügyi erőpolitikát látjuk, és ez a mi gazdagságunkat is le megcsapolhatja. A következő fontos kérdés a multilateralizmus. Ez a külpolitikánk van nagyon fontos szerepet töltött be, de az ázsiai partnereinkkel kapcsolatban azt hiszem át kell értékelnünk azt, hogy az ilyen globális és egyéb csatornákon keresztül valóban tudunk-e befolyást gyakorolni erre a régióra. Majd az eszmecsere során talán részletesebben is kitérhetünk ezekre a kérdésekre. Az EU a politikával kapcsolatban fontos, hogy jól határozzuk meg a prioritásokat. Ázsia nem az egyetlen régió, amelyre oda kell figyelnünk, de úgy gondolom, hogy minden bizonyal el kell kezdenünk valamilyen nagyon komoly érdemi stratégiát kidolgozni az értékeink mellett ki kell tartanunk. Nem elég a normatív politizálás, azon is kell gondolnunk, hogy hogyan tudnánk a befolyásunkat jobban érvényesíteni. Megbízható partnerekre van szükségünk, Ázsiában is folyik stratégiai gondolkodás, tehát a gazdaság helyreállása, a stratégiai gondolkodás, a koordináció előfeltételei a politikánknak, amelyben a kockázatok ellen is védekezni kell. Mit jelent ez? Tehát, hogy maximalizáljuk az előnyöket. Először is határozott, erőteljes kereskedelmi politika, ahogy az előttem szóló is elmondta, Ázsia új városait kellene megpróbálnunk kiszolgálni minél jobban, sok ilyen nagy város jön létre, és ezek nagy lehetőséget nyit, nyit, nyithatnak az európai export számára, különösen a szolgáltatások tekintetében. Erősíteni kell a partneri kapcsolatokat. Ugye partner papíron világos, hogy Ázsia stratégiai partner, de amikor arról van szó, hogy a különböző formában létező párbeszéd valóban erősödjön, akkor kiderül, hogy az EU intézményei, különösen a külügyi szolgálat még azért sokkal jobban e, kellene és e, tudná e, koordinálni az ilyen párbeszédet, hogy az valóban érdemi legyen, és hogy az európai és az ázsiai partnerek előnyösebb együttműködést folytassanak. Sok ázsiai ország szeretne részt venni biztonsági együttműködésben, tekintettel a szigetekkel kapcsolatos viszályokra is. Nokos válaszokat kell adni ezekre a megkeresésekre. Világosá kell tenni, hogy mi az álláspontunk, és ezt azt hiszem megtettük de a sok szempontból a mi perifériáink közelében merülnek fel ezek a kérdések. Ázsiában járunk, akkor az ottani tisztviselők, kormánytisztviselők általában azt kérik, hogy mit, mivel tudna az e- Európa hozzájárulni a tengeri biztonság növeléséhez, például Afrikában vagy Nyugat-Afrikában, a, ahol van nagyon sok kínai és ázsiai beruházás érkezett, hogyan tudnák a tengerek biztonságát eh, javítani. Hát Ázsia biztonsága a sok tekintetben a mi hátsó udvarunkban, a mi szomszédságunkban van, és eh, ez továbbra is prioritás kell, hogy legyen eh, kell, hogy legyen egy B-terv is, a sebezhetőség, a kockázatok kivédése, kezelése. Itt nem szabad deficit alapú partneri kapcsolatra törekedni, a feltörekvő országok, így Kína is tulajdonképpen rengeteg államkötvényt vásárolnak fel, és egyre inkább na, többlet jellemzi az európai országhoz fűződő kapcsolataikat folyamatosan növelni kell a termékek, szolgáltatások színvonalát, a magasabb sztenderdekre van szükség, ambiciózusabb normákra, és ezt el kell váltunk az ázsiai fővárosoktól is. Következő hosszú távon nagyon fontos kérdés az az, hogy helyre kevésbé kellene függenünk a tömegcikkek importjától, akár foszilis tüzelőanyagokra gondolunk, vagy másra a következő évtizedekben kulcsfontosság az európai gazdaság számára az, hogy nagy erőfeszítéseket tegyünk, és egyre ke- csökkentsük a kitettségünket a nagyon volatilis eh, nyersanyagpiacoktól kevésbé függünk. Egyre inkább eh, egyre több áttétre vagy szinergiahatásra van szükség. Az égető kérdés, amit Ázsiában jelenleg mindenhol föltesznek, az az, hogy Európa ki tud-e keszmeregni ebből a válságból és demonstrálni kell tudnunk azt, hogy le lassul a, ez a recesszió, és rá tudunk kapaszkodni a gyorsabban növekvő ázsiai gazdaságok eh, moz vonatjára. Továbbra is, ahogyan az elmúlt években is volt, eh, diversifikálni kell a eh, az exportunkat és a kereskedelmi kapcsolatokat, biztosítani kell, hogy nagyobb legyen a mozgásterünk. És végül akkor járunk a legjobban, hogyha e, jelentős mértékben hozzájárulunk a szomszéd e, térségek, stab, térségek stabilitásához, e, balti államoktól kezdve, közel-keleten át egészen Gibraltárig ezeket a területeket szomszédos területnek tekintenünk. De hát globális szempontból kell vizsgálnunk az Ázsiához fűződő kapcsolatokat, és első helyre kell tenni a szomszédos térségeket és csak akkor eh, tudunk globális, eh, tudjuk az Ázsia politikánkat globális perspektívákra helyezni, hogyha első helyre a szomszédos térségeket tesszük. Köszönöm szépen, Jonathan. És ezzel elérkeztünk a három bevezető előadás eh, végére. Elérkeztünk a kérdések-válaszokhoz, az eszmecseréhez, és most kicsit talán visszaérek elnöki mi voltommal, és én teszem fel az első kérdést. Lenyűgöző volt mind a három előadás. Nagyon tömör, nagyon érdekes gondolatokat hallottunk. Szeretnék ezek közül néhányra kitérni. Kezdeném egy kis anekdótával az utolsó Sangvila eh, fórumon Szingapurban a fő előadást eh, Indonézia elnöke eh, tartotta, és az azt követő vita során a CSIS moderátora megkérdezte tőle, hogy vajon szerinte Európának és Oroszországnak szerepet kellene -e a dél-kelet-ázsiai biztonság kérdésében. Erre az indonéz elnök azt válaszolt, szólt, hogy minden bizonyal Oroszországnak valamilyen szerepet kell játszania. Dr. Yu, önhöz fordulok. Ön beszélt várakozásokról és arról, hogy Európa belső problémáinak a megoldásán túl is kell lépnünk. Milyen elvárásokról, várakozásokról beszélt? Jonathan Holszlag előadásában is hallottuk, hogy Európa szerepet játszhat a globálisan is Ázsia néhány messzebbre mutató aspirációval kapcsolatban is, ezért ezek túlzott várakozások lennének? A második kérdésem. Vannak-e jó példák tagállamok részéről, akik aktívabb szerepet játszanak, mint esetleg más tagállamok, és amelyek egy integrált európai fellépés motorjaivá válhatnának? Mi mint Európai Unió arra építünk, amit már építettünk, amit a tagállamok csinálnak. Aztán önhöz fordulva Dr. Mary. Ön arról beszélt, hogy Európa kiegyensúlyozó szerepet játszhat. Hát nem tudom, hogy Mars azt várja el Vénusztól, hogy kiegyensúlyozott legyen. Ahhoz, hogy egy ilyen szerepet betölthessünk, Európának mindenek előtt valamit ambicionálnia kellene. Amit öntől hallottunk, hogy említette Hillary Clinton és Lady Ashton közös nyilatkozatát, az európai médiában keresgéltem ezt, de egyetlen egy újságban, egyetlen egy tévéprogramban sem említették ezt meg. Akkor Európa hogyan válhat egyfajta mérleg nyelvévé? Talán egy kicsit részletesebben szólna erről a javaslatról, vagy erről a kérdésről is. Örömmel hallanék még arról a governance, governance compactről is, amit említett, illetve arról, hogy az Ázsia és Európa kapcsolataiban milyen szerepe lett az üzleti köröknek. Jonathan, Ázsiában változik az Európával kapcsolatos kép. Ezt hogyan kezelni? Egy példa erre az egyik szlájdján azt olvastuk, hogy Európa az Európa kép javul a korábbiakhoz képest Dél-Koreában köszönhetően az FTA-nak, a szabadkereskedelmi megállapodásnak. Nos, egyikük sem említette Kelet-Ázsiában a fegyverkezési hajszát és azt, hogy több európai ország, az EU tagállama ebben szerepet játszanak oly módon, hogy sok fegyvert exportálnak ebbe a régióba. Talán erről is mondhatnának valamit. És aztán majd lesz egy második kör is, amikor mindenki tehet fel kérdéseket, de talán először ezekre válaszolnak az előadóink. Your question on what are the expectations? azzal a kérdésével kapcsolatban, hogy az EU elvárásai még szerintem az EU-ra úgy tekintünk, mint egy nagyon fontos gazdasági szereplőre, ez nyilvánvaló, és eh, ezért szeretnénk azt, hogyha az Európai Unió minél hamarabb megoldaná a válságát, és rálépne a gazdasági felrendelés útjára. Az Európai Uniót először is gazdasági szereplőként eh, látjuk, de azt is látjuk, hogy a nem hagyományos biztonsági kérdések területen is nagyon sok szerepet játszik az Európai Unió. Filomén erről már beszélt korábban. Az az Európai Unió az ASEAN-ban is partner, a megelőző diplomácia területén sokat jelenthet az Európai Unió, segíthet az ázsia segíthet Ázsiának, hogy felépítse megelőző diplomáciai képességeit, a békefenntartásban való részvétel, a konfliktus megoldás, a KBPV missziók. In a dialogue with, with uh, Asia on, on such. Tehát ilyen fajta fórumokon elő is lehetne beszélni. Ilyen elvárásaink vannak az Európai Unióval szemben, mert őszintén szólva az Európai Unió nagyon gyakran versenyez az USA-val a katonai hatalom tekintetében, és ez, a, a, az a kép, amit látunk az Európai Unióról. Az Európai Unió mindenképpen egy gazdasági hatalom, egy szabályozó hatalom, Filomána is beszélt arról, Jonathan is beszélt a szabályozási standardokról, amelyek olyan pontok, ahol valóban az Európai Unió szakértelemmel rendelkezik, és Ázsia sokat tanulhatna e ből. Ázsiának is meg kell tanulnia azt, hogy standardokat hozzon létre, és a szabályzási szakértelem egy olyan terület, ahol sok mindent megoszthatna az Európai Unió Ázsiával. Ezek azok a pontok, amelyeket szerettem volna kiemelni. Tehát itt abba is hagyom. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Murray doktor. Köszönöm szépen a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy ez az egyensúlyozó szerep az, ahol az Európai Uniónak igazán erőssége van. Már beszéltünk korábban arról, hogy az Európai Uniónak nincsen Not everyone in the Asia Pacific flottája az ázsiai területen, és ez egyfajta előny is lehet, és el kell mondani, hogy, az Ázsi, hogy Ázsiában sem mindenki szereti az USA-t, nagyon nehéz volt a történelem. Az Európai Unió nem egyfajta biztonsági szolgáltató, és ezt ki lehet használni produktív módon. A Bush éra alatt, amikor iszlám ellenes szólamokat hallhatunk a fehér házból, ez rosszul csapódott le Ázsia bizonyos részein. Ugyanilyen szólamokat nem hallhattunk az Európai Unióból, és a kulturális párbeszéd erőltetése nagyon fontos volt, és ez az a fajta um, szerep, amit az Európai Unió játszhat. És ezt ki lehet produktív módon használni. És ezzel rá is térek a második pontomra, a második kérdésre, amely az Governance Compact. Az európai válság ellenére még mindig jól működik az irányítás, tiszteletben tartják az emberi jogokat, és a korrupciót nem e, e, tűrik meg. Nagyon fontosak a korrupció ellenes stratégiák, és itt az Európai Unió nagyon jól együttműködhet a régióban másokkal, főként a demokratikus országokkal. Ki kell fejleszteni a jogállamiság elfogadásának kérdését a szociális jóléthez kötődő kérdések, hogyha elmegyünk ázsiai országokba, és amikor beszélünk a taxisofőrökkel, akik nagyon sok információt tudnak adni, ők elmondják, hogy hogy nagyon gyakran nem voltak, vagy nem léteznek még mindig szociális jóléti eh, ellátások, tehát az a fajta ellátás, támogatás, amit Európában kapnak a eh, rászorulók az Ázsiában nem annyira létezik, és szabályozási kontextus szempontjából az Európai Unióban nagyon jók a szabályozási normák, nagyon sokan szeretnének eh, hasonló normákat, részt vesznek a WTO párbeszédekben, tehát az Európai eh, Unió mindenképpen egyfajta felelős szociális politikai irányítást tud nyújtani, és emiatt kellene a demokratikus országnak segíteni Ázsiában. Nagyon sok potenciál rejlik az ASEAN-ban, az ASEAN plusz 3, Japán, Dél-Korea, Észak-Korea nagyon fontos ez a kapcsolat, és ez az európai vállalatoknak is előnyt jelenthet akik szeretnének együttműködni ázsiai cégekkel, és szeretnének a piacra bejutni, ahelyett, hogy delegációkat, kereskedelmi delegációkat küldenek oda, inkább legyen egyfajta üzleti párbeszéd, és amelynek során elmagyaráznák azt, hogy miért olyan fontos hozzáférni a kormánybeszerzésekhez, miért olyan fontosak a szellemi tulajdonjogok, countries. And I think it's really important to, keep, to get, provide oversight, including here in this. És a fegyverkezés kapcsán eléggé eh, aggódva eh, figyeltük azt, hogy milyen fajta fegyver export zajlik. És végezetül az Európai Unió mindenképpen építhet eh, a menekültügyi tapasztalatára, és a az, a, például a Jakarta központ a igazságügyi végrehajtás kapcsán ez egy olyan fajta projektet az Európai Unió támogat, és itt óriási potenciál rejlik. Köszönöm. Jonathan, please. Köszönöm szépen, Jonathan. Igen. Köszönöm. Az első kérdés arra vonatkozott, első kérdés arra vonatkozott, hogy Koreában hogyan vélekednek Európáról. Először negatív fejleményeket láthattunk, de aztán amikor bizonyos folyamatok végére jutott Európa, és igazi eredményeket láthattunk, akkor nagyon megugrott az Európai Unió népszerűsége. Fegyverkezési hajsza, hát ezt nagyon komolyan kell bennünk nem csak arról van szó, hogy a katonasságot, a fegyveres erőket modernizálni kell, hanem arról is szó lesz, hogy a haditengerészetet megerősítik a az élen Japánban jár, Japán jár, hiszen Japánban több hadihajót építenek, mint Amerikában, de láthatjuk az egész régióban, hogy modernizálják a hadsereget. Óvatosan kell ezeknek az országoknak fegyvert eladni, de nem szeretném Kínára leszűkíteni a problémát. Véleményem szerint jelenleg nem kéne a fegyver embargót megszüntetni, de meg kell nézni azt, hogy Indiával például mit lehet tenni. India sokszor legalább annyira háború szítóan viselkedik, mint Kína, például Sri Lankával kapcsolatban, vagy Bangladessal kapcsolatban. múlt héten egy, egy nagy európai hajó, hadihajógyártó céggel egyeztettem, és nagy meglepetésemre azt hallottam, hogy Dél-Kelet-Ázsiában egy üzemet akarnak felállítani, hogy ellássák a régiót, és azt hiszem, hogy nem csak egy vállalatról van szó. Talán ezzel is kéne koherenssel foglalkozni, tehát egy keretet kéne kialakítani nem szabad csupán eh, kínai fegyverembargóra leszűkíteni a dolgot. Aztán egyensúly kérdése. Nos, az ázsiaiak eh, nem világos, hogy mit várnak tőlünk. Sokszor eljönnek eh, Brüsszelbe, és a dél-kínai tengerrel kapcsolatban kérnek nyilatkozatot, de igazából csak egyfajta, egyfajta támogatásra vágynak Európától, gaz, Európát gazdasági partnerséget látnak, tehát egyfajta ellensúly Kínához képest. Ugyanakkor számomra ez nem jelent kiegyensúlyozást. Ez azt jelenti, hogy a nyomást egy kicsit enyhítjük, de nem lehet ezt összehasonlítani az amerikaiak szerepével a régióban, és nem szabad túlbecsülnünk ennek a másodlagos hatását. Elnök, köszönöm szépen! Ami a fegyver kezési vetületet illeti, egy, találtam egy új frázis, valószínűleg Walter Russell mit mondta ezt először, a, a kényszi militarizmusról beszélt. Hogyha valakinek a hallgatóságban valamilyen kérdése van, akkor nyugodtan meg lehet ezt tenni, a képviselőket észreveszem, de mások is nyugodtan föltehetnek kérdést, csak kérem, hogy mutatkozzanak be, és azt is jelöljék meg, hogy kinek teszik fel a kérdést. Ki szeretne tehát, ki szeretne tehát kérdést feltenni, ki lesz az erős, első, tessék. Xavier Nutan from the policy. Xavier Nutan vagyok, az Európai Parlament szakpolitikai osztályából. A kiegyensúlyozással kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni Léhwinek. Az Egyesült Államok befolyását szeretnénk kiegyensúlyoz, kiegyensúlyozni, de Ashton asszony és Hillary Clinton egy közös nyilatkozatot adtak ki az EU-USA együttműködésről a csendes óceáni területen szerintem, tehát nem kiegyensúlyozunk, hanem egyértelműen letettük a voksunkat az egyik oldalon, és az Egyesült Államok mellett állunk ki, tehát itt már nem egyensúlyozunk semmit. Az ASEAN-ban hogyan vélekednek erről a közös nyilatkozatról? Különböző kormányoknak mi volt a reakciója? Elnök, köszönöm, Anna Gomes. Elnézést, csak most érkeztem. Most volt az elnökök értekezlete. Elnök, de ezt már az elején elmondtam. Sajnálom, hogy lemaradtam az előadásokról. Ennél a veszély annak, hogy valami olyasmit kérdezek, amit már elmondtak. Szeretném azt tudni, hogy mit gondolnak a kínai katonai, er, ö, katonai ö, fejlesztésekről. Ennek ugye nem csak gazdasági vetülete van, hanem a konfliktusos zónában ez ugye nem elhanyagolható, a többi ázsiai szereplő hogyan vélekedik erről. Van-e harmadik kérdés? Úgy látom, nincs. Akkor halljuk a válaszokat. Szevia, I think... Köszönöm szépen. Amikor Clinton és Ashton eh, Ázsiáról kiadták ezt a közös nyilatkozatot, Elég sokan ezt erre felfigyeltek. Ugyanakkor én természetesen én felfigyeltem rá, és én úgy éreztem, hogy ez nem jó jelzés, mert ez megint csak azt mutatja, hogy megint csak az EU követi az USA-t, és nem saját magától csinál valamit. Amikor mi az EU-val kapcsolatban bármit teszünk, az általában gazdasági természetű, de az EU nem függetlenül lép fel, hanem mindig csak az USA eh, nyomában halad. És ebben az esetben is ázsiai szempontból ezt így ítélik meg. Persze nem beszélhet az összes ázsiai nevében, csak az intellektusomat próbálom itt megcsillogtatni, hogy, hogy hogyan elemzem ezt a kérdést, mintha a nyugat itt Ázsiával szemben együtt sorakozna fel. Lehet, hogy ilyen percepciója is volt ennek a közös nyilatkozatnak. De Emellett nem igen történt semmilyen nyilatkozat kapcsán. Köszönöm szépen. Függetlenül attól, hogy a sajtó mennyire figyelt oda erre a közös nyilatkozatra, vagy sem, minden bizonyal Pekingben nagy érdeklődés, vagy elég nagy érdeklődés övezte ezt, és ez fontos, fontos az Európai Unió számára, hogy kicsit függetlenebbül lépjen fel. Persze el kell ismerni az USA jelentőségét is a régióban. Szerintem bizonyos területeken jó munkát végzett az Európai Unió a párbeszéd bizonyos aspektusaival kapcsolatban de nem erősítette ezt, és nem konszolidálta a helyzetet. Az EU eh, szerintem, ha más hangon szól, még nem teljesen világos, hogy ez eh, milyen hang, egy ilyen hangfelismerő szoftver sem tudná talán megkülönböztetni Európa hangját a többi USA-tól. Eh, bizalmat kell még tovább építeni. Lesznek nyilván mindenütt területi viták, és ez kihívásokat hoz magával. Az ázsiai szereplők, más ázsiai szereplők eh, ezt eh, nyilvánvalóan elemzik majd, és a fegyverkezési hajszával kapcsolatban az EU-nak nagy elővegyezetosságra van szüksége. Ne kell néznie, hogy kinek szállít, például Oroszország és Indonézia között nagyon szorosak a kapcsolatok a fegyverkezés területén. Nek figyelni kell arra, hogy mi történik például Kambodzsában, Vietnámban, Indonéziában a fegyverkezés területén, és ezeket nagyon-nagyon komolyan kell venni. Köszönöm. Az Ashton Clinton nyilatkozattal kapcsolatban nekem azt tetszett a legkevésbé, ahogyan ez megszületett. Nagyon komoly folyamat eredménye volt ez, és utána viszont inkább személyes, baráti megfontolások miatt született meg ez a nyilatkozat. Hogy Kína ezt hogyan értékelte? Szerintem nagyon negatívan. És ez tulajdonképpen gyengítette EU diplomáciai hitelességét, és gyengítette a hozzánk fűződő bizalmat Pekingben. A régió többi országáról szólva egy ez annak a bizonyítéka volt talán a szemükben, hogy az EU nem képes stratégiai szereplőként külön egyedül fellépni, hanem mindig csak az USA uszájában van jelen. Anna Gomes a katonai potenciál erősítésére kérdezett rá. Itt Pekingben nem látjuk azt, hogy leszerelés zajlana, sőt az ellenkezője történik. A kínai vezetés az elmúlt években többször azt szögezte le, hogy inkább tengeri hatalommá is kell válnia a Kínának, meg kell tudnia védenie a tengeren túli érdekeit is. De megint csak nem gondolom, hogy hasznos lenne Kínát hibáztatni mindenért. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy itt egy biztonsági dilemmával állunk szemben, az Egyesült Államokkal összefüggésben, itt stratégiai, geopolitikai érdekeik ellentétesek. Az USA a csendes óceán nyugati térségében egyedüli hatalomként volt jelen, és az eurázsiai kontinensen is így próbált jelen lenni. A történelmi tapasztalatok alapján most ezt a kínaiak meg akarják persze változtatni, és arra számítanak, hogy csak akkor tudnak igazán érett nagy hatalommá válni, hogyha ugyanolyan szintű katonai erővel rendelkeznek a régióban, mint az USA. Tehát a e, kínai revizionizmusról, hogy beszéltünk, ez szerintem nem. E, ez Kína szempontjából ez egy nagyon legitimálható, igazolható törekvés. E, Kína biztonsági dilemmája továbbra is az összes fontos térségi konfliktus kapcsán értelmezendő, és ennek a fő magyarázata az a stratégiai bizalom hiány Kína, Peking részéről. Tehát erősíteni kell a bizalmat, a két óriás, két nagyhatalom, egy szuperhatalom között, és multilaterális keretekben, regionális keretekben kellene tárgyalni. Ez egy nagyon kényes egyensúlyteremtő kísérlet az EU részéről. Ugye erős történelmi kötelékek fűznek az Egyesült Államokhoz, de ugyanakkor fel kell ismerni azt is, hogy geopolitikai, stratégiai érdekeink nem esnek egybe Ázsia vonatkozásában az USA-éval. Köszönöm szépen. Sabina. Szabina Mayer, a zöldek politikai tanácsadója vagyok. Az ASEAN delegációjaként néhány évvel ezelőtt jártunk az ASEAN központjában, és tárgyaltunk az ASEAN főtitkárával. Akkor ő határozottan ellenezte az ASEAN-nak azt az elgondolását, hogy hozzá kell igazítani a katonai biztonsági koncepciót Amerikához, illetve Európához. Ő azt mondta, hogy nekünk más az elgondolásunk az emberek biztonságáról. Nos, amikor ma beszélünk a fegyverkezésről, úgy tűnik, hogy most már ugyanazon az úton járnak ők is, mint mindenki más, megszűntek a különbségek, ami az én szabadonban nagyon sajnálatos lenne. Van-e valamilyen vita egyfajta más megközelítésről. Amikor ön felhívta az európaikat arra, hogy nem feltétlenül csak az USA-t utánozzák. Nos, ezzel kapcsolatban jó lenne azt hallani, hogy az ASEAN-ban is talán folyik egyfajta más gondolkodás, egy másfajta biztonságról. Így van-e ez? Ez az első kérdésem. Második kérdés: Hogyan látja Európa szerepét a közel-keleten? Ha Iránra gondolunk, például, vagy Palesztinára, Jonathan érdekes volt, amit mondott, bár nem értek egyet az elemzésével. Az európaiak mennyiben nem a saját érdeküket védik Iránnal kapcsolatban. Ha elmegyünk, megnézzük Indonéziát, vagy más országokat, ahol sok az etnikai különbség, a szuniták, síták közötti konfliktus, és ez eh, talán eh, konfliktus a konfrontáció irányába mutat a tekintetben is, ahogy az EU iránt kezeli. Ennek mi a megítélése? Az utolsó kérdésem az klímaváltozás, egy teljesen más dolog. Hogyan tudnánk az érdekeinket ezzel kapcsolatban összehangolni? Köszönöm szépen. Ez az utolsó kör, ahol mikor, amelyben kérdéseket lehet feltenni, úgyhogy ha valaki kérdezni szeretne, akkor azt most tegye meg. Ana Gomes ismét. hogy milyen kép alakul ki Ázsiában a jelenlegi európai válságról, mi a percepció, gazdasági és politikai válságról is beszélhetünk Európa kapcsán. És milyen az Európa kép Ázsiában? Azt gondolják, hogy jó ide, ide jönni, jól lehet shoppingolni, vagy stratégiai köznek, vagy stratégiai szempontból fontosnak tartják Európát. Nagyon sok országot 97-ben válság sújtotta Ázsiában. Ebből, illetve a 2008-as világválságból kiindulva, ázsiaiak Gondolnak-e valami olyasmire, mint mi, hogy szabályozni kellene a pénzügyi piacokat? Szingapúr még mindig pénzmosoda, vagy az adócsalások, az adóelkerülések paradicsoma? Köszönöm. Van-e még kérdés? Kéri Zsakob, a szabadság titkárságáról. Az egyik nagy különbség Nyugat-Európa és az ázsiai országok között a nemzetközi kapcsolatok területén az, hogy másképp érvelve értelmezik a szuverenitást, illetve az alapvető jogok védelmét, és a válság megmutatta azt, hogy ez óriási gondot jelenthet a tagyalások szempontjából. Ázsia jogosan állítja azt, hogy a jelenlegi helyzet nem igazságos számukra, hiszen Európa túlképviselte nemzetközi szervezetekben. Önök hogyan látják a lehetséges kiutat ezekből az ellentmondásokból a két kontinens között a nemzetközi rendszerben. Elnök, köszönöm szépen, és érkezett még egy utolsó kérdés, ez pedig tőlem érkezik ez a kérdés. 2006-ban az Európai Unió eredetileg regionális szabadkereskedelmi megállapodást szeretett volna kitárgyalni az az EAN térséggel. Ez nem jött létre bizonyos okokból kifolyólag, és megváltozott az irány, és most már bilaterálisan tárgyalunk a szabadkereskedelmi megállapodásokról. Az ASEAN területén belül van-e olyan fajta elképzelés, hogy ismét váltsanak, vagy most már ez egy általánosan elfogadott stratégia, amelyre építeni, építeni szeretnének. Jonathan, szeretnél először válaszolni? Most te. Igen, az első kérdés az ASEAN-nak kapcsolatban, illetve a katonai felvésbe kapcsolatban, hogyha megnézzük a katonai kiadásokat, és megvizsgáljuk azt, hogy milyen fajta fórumokon költik el pénzeiket az ASEAN országai, akkor azt láthatjuk, hogy nem annyira különbözik ez a világ többi részét. Vannak súrlódások az ASEAN országok és Kína között, és talán kisebb metében az ASEAN országok között, tehát nem látom annak irányát, hogy ezek a konfliktusok csökkennének. A második kérdés a közel-kelet Irán szerepe. Nagyon bonyolult ez a helyzet. És egy külön meghallgatást lehetne tartani az iráni politikáról, de az iszlám országokban, dél-kelet-ázsiában illetve Ázsiában általánosságban ugyanez a helyzet, amit elmondtam korábban is. Nem igazán sikerült a saját érdekeinket követni itt, az olyan országokkal kapcsolatban, mint Irán, és lehet, hogy a kérdés második részét majd később vitathatnánk meg. Gazdasági válság, ez nagyon érdekes, különösképpen, amikor Pekingbe ellátogatunk, akkor azt kérdezik mindig, hogy egy évtizedig benne lesztek ebbe a válságban, és nekünk kell megtalálnunk azt, hogy hogyan ö, lehet kilábalni ebből, hogyan lehet lehetőséget biztosítani a német csúcs technológiai cégeknek, viszont nem akarunk túl sok pénzt adni portugál spanyol bankoknak, viszont a erre mindig azt mondják Ázsiában, hogy megvannak az európai problémák és nehézségek, vannak csúcs találkozók, ezen majd túllépnek, de ha megnézzük magunkat, akkor nekünk is ki kell egyensúlyoznunk a gazdaságunkat. Igen, autokrata ország vagyunk, ők is bevallják ezt, a legtöbb ázsiai országban, és azt is látják, hogy ez egy nehéz folyamat lesz. Tehát mindenképpen fel kell ismernünk a egymástól való függőséget, tehát az ő és a mi helyzetünk is eléggé sérülékeny. A következő lépés az az, hogy felismerjük azt, hogy milyen metében lehet itt koordinálni makrogazdasági szempontból. Itt van szükség G20-ra, illetve arra, hogy ezen a lépésen, ezen a szinten is lépjünk, és ez, ezután következő lépést én nem látom, tehát közös nevezőre kell jutnunk, és innentől fogva kell eh, el, elindulnunk, a globális irányítás az egy következő kérdés látna. És volt még egy kérdés, eh, a szuverenitás és nemzetközi intézmények kérdése. Úgy gondolom, hogy a legtöbb eh, ázsiai, ázsiai ország még mindig a 20. század elején jár a, a demokratizálás szempontjából, nagyon is az államra, a határokra helyezik a hangsúlyt, a társadalom ellenőrzésére, és úgy gondolom, hogy Ázsiában időre van ahhoz szükség, hogy sikerüljön itt változást elérni. A nemzetközi intézmények kérdése, ez egy olyan pont, amit nyomon kell követnünk, azt adhatjuk, hogy van egy tendencia, amely a koordinálásra mutat. Ez néha a saját érdekeink ellen való a nemzetközi intézményekben, de kihasználják a multilaterális csatornákat a, ezek az országok, és így, hogyha mi is kihasználjuk ezeket a csatornákat, tehát Dél-Amerika, Dél-Kelet-Ázsia vagy Afrika irányába, akkor sokkal jobban fel lehet hívni a figyelmet a minket érdeklő kérdésekre. Köszönöm szépen! Átfogó eh, keretre van szükség. Ezt nem mindig az emberi biztonság szempontjából szemléljük, hiszen a biztonságot mindig az állam szempontjából szemléljük, viszont itt nem csak katonaságról vagy védelemről van szó, az ASEAN ezért hangsúlyozza a szociális gazdaságú fejlődést, mint a biztonság alapját. Tehát átfogóan kell szemlélni ezt a kérdést. És amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet ezt folytatni, akkor a Jonathan is mondta egyetem, hogy kínos az előtt ehhez a e, fegyverkezéshez. Az, a pénzügyi válság Európában néhányunk számára ez nem csak a pénzügyi válságot jelenti Európában, hanem a szociális berendezkedés válsága is, és ez olyan kérdés, amelyet sokkal nehezebb megoldani, Tudjuk, hogy sok időbe fog telni az, amely megoldódik ez a kérdés. A pénzügyi válság megoldható, ellenőrizhetővé válik, viszont a szociális része nehezebb. Nagyon sok ö, ö, társadalom szembenéz ezzel a növekvő egyenlőtlenséggel nagyon sok problémánk van, különböző problémáink vannak, viszont igazából majdnem ugyanazok a problémákkal kell szembenéznünk, és ezért kell hangsúlyozni azt a tényt, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól, megvizsgálhatjuk azt, hogy hogyan lehet újra kialakítani a politikákat, a politikák kialakítását tanulhatjuk egymástól, és természetesen mások a társadalmaink, más a történelmünk, de mégis sokat tanulhatunk egymástól, és megpróbálhatunk előre mozdulni, és megoldhatjuk együtt ezt a szociális gazdasági válságot. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Mori doktorni. A legtöbb kérdésre már megszületett a válasz. Na, nézzük a válságot. A válság mindig is segített az EU-nak, hogy az integrációt szorosabbra vonja. A pénzügyi válsággal ugyanezt történt az ASEAN plusz hárommal a Sangmai kezdeményezéssel. Más válasz alakult ki, mint, mint az Európai Unióban szokott, de a tanulságot lemohatja az EU is. A múltban sok olyan cikket láthatunk, hogy az Európai Unió mit adhat át Ázsiának. Hát most Ázsiától van mit tanulni az EU-nak, például hogy legyünk, hogyan költsünk kevesebbet, milyen banki szabályaink legyenek. Aztán szuverenitás kérdése. Az EU aláírt aláírt egy szerződést az ASEAN-nal, ebben benne van az is, hogy az EU-nak nem szabad bele avatkozni az ezen ügyébe, de az EU elgondolkozhat azon, hogy ez hogy is néz ki. Mindenképpen segíteni egy ilyen gondolkodás. Meg kell azt nézni, hogy hogy a, ázsiai csendes óceáni területben az integráció megtörténhet-e a szuverenitás feladásával, illetve hogy a regionális, a regionális integráció EU-s példájából mit tanulhat Ázsia. Ez pontosan a, a területi viták miatt fontos, amelyek ugye most foglalkoztatják Ázsiát. Aztán kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások, hát, hát elég jól működnek ezek, az Európai Uniónak komoly tervei vannak, ami pedig a Korea EU szabadkereskedelmi egyezménynek a, a, a egyezményt illeti. Hát Korea nehezen, Korea számára nehezen született meg, több tárgyalási forduló is volt, de végül is azt hiszem az ázsiak is tudják, hogy jó dolog az, az, az európai partnerekkel együtt dolgozni, Egyébként pedig lehet, hogy a szorosabb partneri kapcsolat a szabadkereskedelmi megalapodások hátán alakulnak ki. Szerintem az Európai Unió szelektív regionalizmussal él. Ha, ha tud, akkor szabadkereskedelmi egyezmények mentén érvényesül egyébként pedig két oldalú megállapodásokkal. Elnök, köszönöm szépen! Ezzel a meghallgatás végére értünk. A program szerint lesznek záró megjegyzések. Hát erre nincs idő. Hadd mondjam el azt, hogy remélem ezt a beszélgetést még tudjuk egyszer folytatni. Szeretném szeretnék köszönetet mondani a három előadónknak, nagyon sok okos dolgot hallottunk tőlük, és kérem, hogy közösen tapsoljuk meg az előadókat.